tartunk azok előtt, akik munkájuk végzése közben meghalnak. Gondoljunk azokra a munkásokra is, akik azért halnak meg nap mint nap, mert a munkáltatóik nem adnak megfelelő eszközöket a kezükbe, hogy jó körülmények között dolgozhassanak. Proszę Państwa, e, chciałem... E, Köszönöm szépen. Kedves barátaim, szeretnék beszélni egy nagyon fontos dologról van egy ütemtervünk a 2010-es évre, a, és ezt el fogjuk fogadni. Tehát az elnökök értekezlete április 22-i ülése alkalmával elfogadta az ülések ütemtervét, ezt megtalálták az önöknél lévő dossziékban. Tehát ez egy tervezet, amikor az ülésszakok lennének, és erről szavazni fogunk méghozzá szerdán. A módosító indítványaikat kedden délig terjeszthetik elő, tehát holnap délig nyújthatnak be módosító indítványt a jövő évi ülések tervéhez, tehát 2011-es parlamenti évre. Tehát a szavazás szerdán délben lesz. kértem a néppártnak a delegáció kinevezéseit, és ezek is szerepelni fognak a jegyzőkönyvben és úgy tekintjük, hogy ezeket a kinevezéseket el fogjuk fogadni. Balco Zoltán és Schmidt Pál nevű kollégáink értesítést küldtek nekünk, hogy járt a mondattamok tekintettel arra, hogy a magyar parlamentben új tisztességeik vannak ez a, arra, amikor a, megválasztanak parlamenti képviselőket. Ez a szabályzat négy, négyes pontjának megfelelően történt, miután üresek ezek a helyek, és ezek 2010. május 14-e óta. Tehát tájékoztatom önöket arról is, hogy szerdán jó magam, arról fogjuk írni a szokásos eljárásnak megfelelően ezt az aktust a parlament házszabályának 74. cikkenek megfelelően. Ezeknek a, az aktusok, ezek a jelenülés szakjegyzőkönyvével együtt kerülnek megnevezésre, illetve publikálásra. most rátérünk a napirendre, megkapták a napirend tervezetet, amit az elnök értekezlet elfogadott május 12-én a 137-es házszabálypont értelmében. kaptam egy levelet is Cassini úrtól, aki az Alkotmányügyiek Bizottságának az elnöke, és azt kéri, hogy az Európai Parlament kérjen véleményt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól, valamint a Régiók Bizottságától arról a rendelet tervezetről, ami az állampolgári kezdeményezésre vonatkozik, ez pedig a 304-es és 307-es cikk értelmében, amely az Európai Unió működésével foglalkozik a szerződésben. Erről a két konzultációs kérelemről szerdán fogunk szavazni délben. Vannak-e észrevételeik ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor köszönöm szépen. Akkor most rátérünk az utolsó napi rendi pont tervezetre. E, hétfőn kettőre nem volt módosítási kérelem, ugyanakkor van egy kérelem arra, hogy a e, szerdai napi renden változtassunk. Az Európai Néppárt kérte, hogy e, vegyük ide a Csánecki úrnak a jelentését is a költség, 2008-as költségvetési felmentvény megadásról. Kressler asszony szeretne szólni ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. A tanács ma délelőtt a spanyol tanácselnökség révén válaszolt a még nyitott kérdésekre, és ezzel minden fontos feltétel teljesült, hogy a jelentésről szavazhassunk. A spanyol tanácselnökség azt is kilátásba helyezte, hogy egy normális, szokásos mentesítési eljárás lefolytathatunk vele, ez volt a második fontos feltétel, amely teljesült, és ezáltal a tanács aláveti magát a parlamenti ellenőrzésnek. Ez egy mérföldkő, ezt el kell ismernünk, és éppen ezért azt javaslom a frakcióknak, hogy vegyük fel a napirendbe ezt a pontot. Minden csak a döntésről, mert az állásfoglalásról júniusban tanácskozunk. Mr. Svoboda, please. Köszönöm szépen, ki az, aki mellette van, Szoboda Elnök úr, egészen röviden ezt a kérelmet támogatni tudjuk, a nevezett okoknál fogva. Azt hiszem, hogy a hivatalos levél is már úton van a parlamentben, és azt hiszem, hogy ez egy jó jel a tanács részéről, és az is jó, hogy a tanács kész arra, hogy a külügyi szolgálatot illetően konszenzus készséget mutatott, és ennek értelmében támogatnám Gressler asszonyt. To chciał się wypowiedzieć przeciwko tego, temu wnioskowi. Wypowiedź przeciwko. Köszönöm szépen. Ki az, aki ellenzi ezt a kérelmet? Starts úr, öné a szó. Collega's, ik moet zeggen dat ben. Verbaasd Szeretném elmondani, hogy egyszerűen meg vagyok lepve. Meg vagyok lepve, mert a két nagy frakció most egyetért abban, hogy volt egy koordinátori ülésünk, amelyen egyébként én elnököltem a Költségvetési Bizottságban, és vannak olyan tanácsi dokumentumok, amelyek ma érkeztek meg, Ezeket a dokumentumokat átnéztem, van egy melléklet, amely valójában pontosan ugyanaz, mint az a dokumentum, amelyet március 10-én kaptunk. Tehát semmi nem változott. Tehát én azt szava- javaslom, hogy szavazunk ellene a Csáneszki jelentés napi rendetűzésre vonatkozóan. Szerintem a tanács, és nagyon úgy tűnik, hogy itten szórakozik velünk. Elnök, köszönöm szépen. Akkor szavazásra fogjuk ezt bocsátani. Ki van mellette a néppárt kérését? Ki támogatja? Kérem, tegyék fel a kezüket. Ki az, aki ellenzi? Köszönöm szépen. Tartózkodás? Köszönöm. Elfogadtuk a kérést, tehát a Cseneszki úr jelentéséről a szavazás szerdán lesz, és módosító indítványokat benyújthatnak kedden 18-ánig dél, délben van a határidő délig. Ami a szerdai napi rendet illeti, az Európai Néppárt azt is kérte, hogy halasszuk el Bauer asszonynak a jelentését a munkaidő szervezésével azon személyek esetében, akik közúti szállítást végeznek.

az elnökök tanácsa föltehetően a szocialista frakció javaslatára úgy döntött hogy mégis ezen a plénumon legyen tekintet nélkül arra hogy eltelt egy hónap vagy nem gy az a helyzet állt elő hogy egyszerűen a politikai frakcióknak nem volt idejük kialaktani az álláspontjukat ezzel a jelentéssel kapcsolatban és nem volt idő megtárgyalni ezt a jelentést. ezért kérem azt hogy halasszuk el a júniusi plénumra. Dziękuję bardzo. Przeciwko chciał się wypowiedzieć pan Swoboda. Köszönöm szépen, Swoboda Köszönöm szépen, Swoboda úr. Sajátosnak tartom, hogy Bauer asszony, akit nagyra becsülök, nem említett, hogy ezt a jelentést elutasították. És azt is sajátosnak tartom, hogy Bauer kolléga elfelejti megemlíteni hogy felveszi a kapcsolatot a tanácssal arról a jelentésről, amelyet elutasítottak. Ez nem a szokásos parlament eljárásmód, és éppen ezért abszolút helyesnek tartom ezen jelentés napirendre tűzését. Well, eh, tak jest. Dziękuję bardzo. Ja zapomniałem... Köszönöm szépen. valaki mellette is nyilatkozom, Wortmann asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez a bizottság javaslata tával kapcsolatos, amit a Szociális Ügyi Szakbizottság elutasított. De nekünk van egy olyan szokásunk, hogy kivárunk egy ideig, eh, hogy jól felkészülhessünk a plenárisra. És eh, parlamentnek a jogát sértették meg. Ez egy nagyon bonyolult javaslat, a frakcióknak fel kell készülniük, két nap nem elég erre. Ezért támogatjuk, hogy ennek a javaslatnak a megszavazása júniusban kerüljön sorra. Köszönöm szépen. Szavazzunk. Ki van az elhalasztás mellett? Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Elektronikusan ellenőrizzük. Tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 158 igen, 137 nem, 7 tartózkodás, vagyis elfogadtuk ezt a javaslatot. A Bauer jelentésről szóló vitát elhalasztjuk a következő plenárisra. Ami csütörtököt illeti, az ALDE frakció, nem, az EFD frakció azt javasolja, hogy csütörtök délután ne kerüljön sor a nyeszteren túli területen élő újságíró ügyének megtárgyalására, inkább a tájföldi helyzettel foglalkozzunk. pedig egy újságíró letartóztatásáról lett volna szó. Ehelyett, tehát Tájfölddel foglalkoznánk az EPP kérésére. Breda úr ismerteti ezt a kérést. Breda. Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kértem, hogy a nyeszteren túli területen letartóztatott újságíró, akit jogtalanul tartanak fogva ügyének megtegyelása helyett, mivel drámai helyzet alakult ki Tájföldön, Tájfölddel foglalkozzunk. Azt kérnénk, hogy a többi frakcióval együtt vizsgáljuk, megbeszéljük meg a tájföldi helyzetet. És most valaki támogassa. Azt kérem, hogy valaki támogassa ezt az indítványt. Ugye valaki már elmagyarázta, ki az, aki támogatja? Kasszulidesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A tájföldi helyzet óráról órára súlyosbodik, emberi életek vannak veszélyben. Úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb ez a kérdés, inkább ezzel kell foglalkozni sürgősséggel csütörtökön itt a parlamentben. Ernest Vadanyan úr helyzetével foglalkoztunk volna, és azok, akik kezdeményezték ennek a témának a tárgyalását, tájékoztattak, hogy némiképpen változott a helyzet az újságíró ügyében, úgyhogy tájföldről beszéljünk inkább. Köszönöm szépen. Valaki ellene? Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy belmről is vitázunk a Dnyeszteren túl semmi nem változik, tehát felesleges átalakítani a napi rendet. Köszönöm szépen. Szavazzunk. Azok tegyék fel a kezüket, akik